letnek tekintjük. Az elnökök konferenciája következő javaslatokat terjesztett elő a 2013-as ülésnaptárral kapcsolatban. Január 14-től 17-ig, február 4-től 7-től, március 11-től 14-ig, április 15-től 18-ig, május 20-ától 23 ától ig, június 10-től 13-áig, 1-től 4-ig júniusban, 9-től 12-ig szeptemberben, október 7-től 10-ig, október 21-től 24-ig, november 21-től valóban, valamint december 9-től 11-ig legyenek ülések. Ennek a javaslatnak a módosítása lehetséges kedden 19 óráig, szavazni pedig szerdán fogunk erről a javaslatról. Egy új eljárással is szembe kell, hogy néznünk. A Polgári Jogi Szakbizottságnak három javaslata áll rendelkezésre. A 7-es A eljárási szabályzatbeli cikkelnek megfelelően az intézményközi tárgyalások esetén, valamint a három jogalkotási eljárás keretében a következők történnek. Valamennyi hivatalos nyelvre felkerülnek a javaslatok, és a Seance Andirect ponton lehívhatók az interneten. Ezek eh, a